Két dolgot kell most bejelentenem, mielőtt átlépnék a következő pontra. A 24 órás határidőn belül nem érkezett tiltakozás az ellen, hogy a Juri szakbizottság ajánlást tegyen, és a 105-ös szabály 6. bekezdés alapján ezeket az ajánlásokat elfogadtuk, és ezeket holnap 2017. július